Good afternoon, dear colleagues. I invite you to take your seats. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kérem mindenki foglaljon helyet, és kezdjük el a ma délutáni ülésszakonkát a szakbizottságban. A rendünk első pontja a következő. Állásfoglalás indítvány megvitatása az ENSZ 2017. évi éghajlatváltozási konferenciája COP23 Bonnban 2017. november 13-17-e között. Még mielőtt megadnám a szót a társelőadóknak, akik tollából az állásfoglalási indítvány született, az elnökeként a Bonni parlamenti ö, küldöttségnek néhány gondolatot had osszak meg önökkel. Néhány évvel ezelőtt a sikerre vezető Párizsi Egyezmény megkötése volt a cél, elértük, boldogok vagyunk. A nemrégiben ö, ismert USA-béli fejlemények ö, miatt nagy kihívások előtt állunk, hiszen a nemzeti vállalások, önkéntes vállalások végrehajtása és továbbvétele a fontos. A megállapodás gyors végrehajtása példaértékű ratifikáció rendkívül örvendetes hír. Ugyanakkor ugyanilyen elkötelezetten kell teljesítenünk mindazt, amit annó aláírtunk, még akkor is, hogyha az USA nemrégiben visszalépett folytassuk az megkezdett utat, pénzügyi vállalásokat, a nemzeti eh, hozzájárulásokat a klíma alaphoz, hogy tovább léphessünk. Mindezen túlmanóan mit tehetünk az unió részéről? Azt, hogy innovatív eh, jogalkotással a kötelezettségeinket, párizsi kötelezettségeinket törvényekké mm, vál, váltjuk. Az energia klíma csomagról van szó, és a, hozzájárunk a klímafinanszírozáshoz is. Az uniónak a nemzetközi klímadiplomáciában érvényesíteni kell hangját. Mindezek alapvető fontosságú pontok, és e közös állásfoglalás indítványban mindenre utalunk, gondolom. Nagyon sok kollégának lesz hozzájárulása intézményi tárgyalásaink menetéhez bonban, további bevezetés nélkül inkább most már a társelőadóknak adom meg a szót, és természetesen mindazon kollégáknak, akik szeretnének hozzájárulni a vitához. A listán Léze úr Frau Vorsitzende. Dank an alle, die geholfen Köszönöm mindenkinek, akik segítettek elkészíteni az állásfoglalás tervezetet. Azt hiszem a legfontosabb feladat az, hogy az elmúlt hetekben felmerült gondolatokat beépítsük az állásfoglalás tervezetbe. A tervezet ugyanis először akkor készült el, amikor még nem volt Trump elnök. Szerintem azért nem annyira drámai most sem a helyzet, mint ahogy sokan dramatizálják. Az USA-ban sokan azt mondják, hogy igenis kitartanak a párizsi megállapodás mellett, de nagyon fontos, hogy a COP23-mal kapcsolatos állásfoglalásban az Európai Parlament egy választ adjon arra, amit Trump mondott. Kiinduló pont kapcsán szeretnék idézni egy anyagból, amit Manfred Weber küldött el múlt héten a plenáris ülésszak kapcsán, most felolvasom. Most Európán van a sor, Európának vezető szerepet kell felvállalni a Párizsi megállapodás védelmében, hiszen a jövőnket, a környezetünk és az iparunk jövőjét is ez biztosítja. Szeretnék valami ilyesmit benne látni ebben az állásfoglalásban, egy ez hasonló megfogalmazást. Az első feladat hogy az, hogy mentsük meg Párizst. Továbbra is oda kell figyelnünk arra, hogy ne kövessék többiek Trump példáját. Szerintem nagyon jó úton járunk, de azért meg kell erősíteni még egyszer azt, hogy Párizs semmiképpen, Párizs sorsa nem foroghat kockán. És gondoskodni kell arról, megfelelő lépésekkel, hogy a célokkal összhangban legyen, ami a párizsi megállapodásban szerepel. A gondjaink Trump bejelentése óta csak egyre nagyobbak lettek, és az ENSZ véleménye szerint is már többen megkérdőjelezik a két fokos hőmérséklet célt van, aki már 5 fokról beszél, és hogyha a különböző vállalásokat összeadjuk, akkor nem jön ki a két fok, az, amiről Párizsban döntöttünk, és még akkor is, aminek hirtelen teljesen nullára csökkenteni a kibocsátásokat, akkor is ez nagyon nehéz. Ezért minden félnek kell, kell gondolkodni azon, hogy mit tudunk még megtenni. Az RTS e kapcsán most megnyílt egy lehetőség, hogy itt kell felfelé korrigáljuk a vállalásokat. Ez a többi partnerrel folytatott tárgyalások során még egy lehetőség, és örülök annak, hogy az Egyesült Államok viszonylag gyorsan visszatér a tárgyalóasztalhoz, ugyanis nyomás van rajtuk. Manfred Weber szerint az amerikaiak 80%-a szerint probléma, igenis probléma a klímaváltozás, ami ellen valamit tenni kell. És ki tudja, hogy mm, meddig marad Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nem csodálkoznék nagyon, hogyha a ciklus lejárta előtt ő már nem lenne elnök, és akkor az Amerikával együtt döntetünk a következő lépésekről. A néppár továbbra is, és különösen Trump bejelentése után kitart a carbon mellett, ambiciózus célokat kell kitűznünk. A klímavédelem a jövő számára is egy lehetőség, új korszerű munkahelyek lehetnek létre. De vannak olyan ágazatok, ahol igenis vannak problémák, ilyen például az acélipar, ahol a cement, a mész, gyártás ez egyszerűen nem megy széndiokszid kibocsátás nélkül, illetve a trágya gyártásán, ezen ágazatoknak tehát segíteni kell. Innovációval kell, innovatív projekteket kell támogatni, hogy ezek segítségével csökkent legyen a széndiokszid kibocsátás. Európa azonban meg kell, hogy maradjon fontos beruházások színhelye. Jelenleg nagyon fontos az, hogy a e, carbon leakage kapcsolatos előírások mellett kitartsunk, hiszen összességében a klímaváltozás e, esélyeket is jelent a gazdaság számára, de bizonyos ágazatok számára a kockázatokat, veszélyeket rejt, ezért e, védelemre és hosszú távú válaszokra van szükség. Örömmel várom az együttműködést a kollégákkal, és örülök a többi szakbizottságokkal folytatandó együttműködésnek is. Az ipari szakbizottság az ITRE anyagát és véleményét megpróbáljuk minél nagyobb mértékben integrálni a mi állásfoglalásunkba. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Merci beaucoup, Monsieur Peter Liseux. Donc, je vais maintenant... Köszönöm szépen Péter Lézének. Most pedig a szocialista ö, frakció ö, társa előadójaként jó magamnak adom meg a szót. Ahogy az elnök asszony és bevezetőben elmondta, és Péter Líze is utalt rá a COP23-as Bonban, amely november 6-ától 17-ig kerül Fidzsi elnökléssel megszervezésre. Nos, komoly kihívásokat állít elénk, hiszen Trump döntését követi, mely szerint visszalép az USA a párizsi megállapodásból. Úgy vélem, amikor látjuk a, a 100 94 további részes felett bizony inkább új lendületet ad a vállalások teljesítéséhez. Újra meg újra megerősítik a részes felek a küzdelmet a 2,4 és 6,6 Celsius fokos 2050-ig terjedő hőfok növekedés ellen. Történelmi megállapodásról van szó, s ezt be kell tartani hanem annak komoly következményei lesznek. Fontos tehát kiemelni és emlékeztetni arra, hogy a párizsi megállapodás igenis létezik, még akkor is, hogyha az amerikai negacionizmusnak komoly következményei lesznek a klíma ö, ö, ö, saktábláján új vezetők fogják átvenni helyett 10%-os vállalás, Európai Unió igenis a világban vezető szerepet tölt be, így lehet hatékonyan a klímaváltozás ellen fellépni. Még inkább ki kell emelnünk talán ezt az aspektust a közös állásfoglalásunkban. Szövegünkben az EU-nak hét következő prioritást kell megfogalmaznia a világszintű klímatárgyalások előrevitelében. Első prioritás innovatív finanszírozás létrehozása a klímaváltozás elleni küzdelem szolgálatában klíma szín tonnánkénti ár meghatározás karbonkvóta második prioritás, egy valós cirkuláris körkörös gazdaság létrehozása a megújuló energiaforrások bevonásával. Harmadik prioritás szubvenciók eh, eh, törlése a foszilis energiaszektor számára, és ezzel eh, remélhetjük, hogy a foszilis energiaforrásoktól átállunk. Negyedik prioritás az üvegházgáz kibocsátás csökkentése a az agrárium valamint a közlekedési ágazatból 2020-30-as célok mentén. Ötödik prioritás az EU szintjén a pénzügyi vállalások konkretizálása, 100 milli, milliárd dollár e, utalása 2020 e, eh, táján a fejlődő országok felé. A fenntartható fejlődéshez eh, való egyetemes hozzáférés Afrikában a következő prioritás, óriási potenciál rejlik ugyanis e, afrikai kontinensben, e téren. Hetedik prioritás pedig a klímaváltozás kihatása a migrációra és nemzetközileg elismerése a e, klíma menekült státusznak. 2050-ig a környezeti okok e, 250 millió személy ö, mm, ö, fognak arra ösztönözni, hogy hagyják el otthonukat. Látjuk, hogy számos afrikai, észak-afrikai országban ez már így van. Nemrégiben néhány napjára jártam Marokkóban, és a klímamenekültekből egyre több van. 40 ezren vannak olyanok, akik például Nigériából indultak el emiatt most. Június 27-éig, a módosítók benyújtásáig ezen eredeti szöveget meg kell erősítenünk e prioritások mentén. Vélemény előadója vagyok. A régiókban és városokban a Párizsi megállapodás végrehajtásával külön szeretném, hogyha az együttműködésre utalnánk a városokkal és amerikai szövetségi köztársaságokkal és városokkal is. 2015-ös párizsi vállalásokhoz képest, amelyet Obama elnök írt alá. Párizsi megállapodásunk Trump nélkül, de nem az USA nélkül kerül majd végrehajtásra. Az Atlanti-óceánon túl már is látjuk, hogy új 30 olyan amerikai szövetségi államban a tengeren túl, és nagyvárosok is, akik, amelyek szeretnék továbbvinni Obama vállalását, és nem értenek egyet Trump elnök döntésével. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az öfemből az a 30 szövetségi állam, amely így döntött, 26%-kal csökkentse 2025-ig az üvegházgázok kibocsátását, és a COP23 tárgyalóasztalára ezt az ajánlást is letehessük. Ha sikerrel járunk, akkor már az első győzelmet Donald trump szemben meghoztuk. Elértük. Most pedig megadom a szót a GUE képviseletében a képviselőnek. a Köszönöm szépen. A kérdés igazából nem az, hogy milyen politikai mandátummal megy majd az Európai Unió Donc on va laisser euh, terminer puisque... Yeah. Kollégánk eh, elkezdte, Görling asszony elnézést a GUE részéről, és aztán megadjuk a szót Duncan úrnak, de ő még nincs itt. Tessék! Torres Martínez úr. Nos, tehát a kérdés nem is annyira a politikai mandátum az EU részéről Bonban, és inkább úgy tűnik, hogy egy kicsit önelégültek is vagyunk itt az elásodalás kapcsán, mert nem elég azért itt a célkitűzés a két fokos cél eléréséhez. Az Európai Uniónak, legalábbis mi úgy véljük, az összes politikai szinten fel kell, hogy lépjen a klímaváltozás ellen. Ettől maradunk hitelesek, nem csak a tárgyalások során, nemzetközi szinten, hanem igazából a saját polgárainknak is tartozunk ezzel. És a finanszírozás kigazításában is kigazításokra van szükség, a fejlesztési segély, a méltányosabb segély, a reálisabb támogatás a légiközlekedésben, a tengerészetben, mind-mind ide sorolható, valamint az LTS-nek e is a kiigazítás, ami már elhangzott több kollega részéről. A szokásos retorikán túl meg kell említenünk az élelmiszerbiztonságot, valamint az őslakosok jogait is szem előtt kell tartanunk. Az usa kapcsolatban azt kell mondanom, hogy alig várjuk ennek a kormánynak az eltűnését. Az őslakosok által lakott területen áthaladó csővezetékek, vagy akár a nemzeti parkokon keresztül haladó fellépések eszemben is nagyon egyértelmű mandátumot kellett képviseljünk. Köszönöm. Köszönöm. ECR. Körling asszony. Thank you very much, Chairman, and I'm sorry. Köszönöm szépen, és elnézést kérek Eh, bizonyára tudják, hogy eh, Duncan úr el fogja hagyni a parlamentet, én fogom átvenni a helyét e, ennek a dossziének a kapcsolatán. Bizonyára többen tudják ezt. Azt gondolom az ambíció itt az indítványjal kapcsolatban ez helyes, és eh, óriási a kihívás is, és nagyon időszerű, hogy ezt napirendre tűztük. Priorizálni kell a legfontosabb erőfeszítéseket az NDC vonatkozásában is, aztán a különböző politikáknak, amelyek szakterületeken átnyúlnak, ezeket is egyeztetni kell, és ütköztetni is kell Trump úr véleményével. A tengerészet és a légi közlekedési témával kapcsolatos erőfeszítéseket is sokan nevesítették már itt, erről nem is szólnék, viszont a szövegre vonatkozóan van egy pár dolog, amit kiemelnék. A 2018-as támogató párbeszéd nagyon jó lehetőséget biztosít az előrelépések átbeszéléséről, és az ambíciók fenntartását illetően is. Én a hetes paragrafusban foglaltakat, illetően azért óvatos lennék. Beruházási ciklusokról van itt szó, de átláthatónak és világosnak eh, kell látnia mindenkinek az NDC-ket. E, e tekintetben világosan kell látnia mindenkinek. Ugyanis, hogyha nem eh, já- így járunk el, akkor nem fog tudni teljesülni a Párizsi klíma megold, eh, megállapodás. A foszilis üzemanyagokat, illetően a 13-as paragrafusban látunk támogatás, támogatásokra vonatkozó szakaszokat, de ez a fajta megszövegezés azt gondolom, hogy kevés. Többet kell követelnünk, főleg, hogyha a G20-as csúcs célkitűzéseit teljesíteni akarjuk. 100 milliárdos célkitűzés, mint finanszírozás számomra ugyancsak problémás. Persze, hogyha az amerikaiak ennyit akarnak investálni, akkor az európaiaknak is lépniük kell a zöld alapba való befizetések irányába, és vissza is kell nyernünk a vezető szerepünket. De hát egy kicsit úgy érzem, mint hogyha itt csak röptetnénk a sárkánykáinkat. Támogatást illetően azt gondolom, hogy pontosan kell, pontosabban kellene fogalmaznunk, mert a hivatalos fejlesztési segélyeken túl is támogathatnánk a fejlődő országokat a saját célkitűzéseiknek az el, el, elérésében. Based on previous COP... A korábbi COP megállapodások kontextusában azt gondolom, hogy eh, FTT-re is javaslatot fognak tenni az emberek, hogy megfelelő bevételek eh, generálódjanak, de ezeket globálisan kell majd alkalmazni, és ahol a joghatóságok nem alkalmazzák ezeket, ott eh, lépni kell. A Brexit kapcsán az NDC további kérdéseket vet föl, de a klímaügyi fellépésben azt gondolom, hogy a hazai vállalások, amelyek egyébként magasabb, mint a 2030-as EU szintű vállalások, 57 százalékos üvegházhatású gázkibocsátást vár el a 90-es szinthez képest. Azzal, hogy az USA kivonul most a megállapodásból, miközben ők a legnagyobb kibocsátók, a 2050-es célkitűzések teljesülése is kérdéses, és hát rövid távon is nagyon sok kérdést vet föl a hitelesség szempontjából, mert a zöld klíma alap nem lesz megfelelő összegekkel kistafírozva annak érdekében, hogy a célkitűzéseket, amelyeket Párizsban sikerült rögzítenünk, teljesítse. Nagyon nagy pénzösszegekre van szükség ahhoz, hogy ezt a finanszírozást előteremtsük. Euh, Köszönöm, Görling asszony. Senki más nem kíván szót kérni? Nincs itt az al, az a zöldek részéről, az aldítól senki más, a zöldektől adom meg a szót a fronte úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egészen röviden. Szerintünk ez a jelentés elég teljes körű, a sürgősségét talán nem hangsúlyozza ki eléggé, hiszen most azon az úton kell járjunk, járnunk, járjunk, hogy elérjük a párizsi eh, célokat. Hát igazából a két fok helyett már inkább másfél, 1,5 fokról kellene beszélnünk. Itt sürgősen kell eh, megtenni az, e- ennek a célnak az eléréséhez szükséges intézkedéseket. Szeretnék valamit mondani a hatodik ponttal kapcsolatban. Alapvetően örülünk, nagy előrelépés az, ami e, Párizsban történt, az egyensúlyra való törekvésre gondolok. Hiszen ami a széndiokszid kibocsátást illeti, még e, nem tudtuk kimerítően kihasználni az összes lehetséges technológiában rejlő lehetőségeket, amelyeknek a jobb, hatékonyabb kihasználásával közelebb kerülünk a célok megvalósításához. Azt hiszem, hogy sokkal konkrétabban kellene fellépnünk, a dekarbonizáció egyszerűen prioritás, ennek kell mindenhol az célok között az élen szerepelni. Ami az Egyesült Államokkal kapcsolatos fejlemény, hát ez elég új dolog. Annak örülök, hogy nem váltott ki Trump elnök jelentése egy dominó hatást, hanem ennek az ellenkezője történt, igazából erősítette azokat, akik szeretnék megvalósítani a Párizsi megállapodás céljait. Az Európai Unió eh, mindig is kihangsúlyozta, hogy Kína milyen fontos szerepet játszik, most Kína beléphet az amerikaiak visszalépése okozta űrbe vagy vákumba. És talán még egy utolsó megjegyzés, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Párizsban sokszor beszéltünk a loss and damage-ről, veszteségekről és károkról. A COP22-n erről nem volt szó. A COP23-on sem merült föl ez a pont, de ez egy nagyon fontos mechanizmus. A kis csendes óceáni szigetekről van szó, amelyek a klímaváltozás miatt nagyon súlyos hatásokkal kell, hogy számoljanak. A számukra is garantálni kell a biztonságot. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, amiről nem szabad megfeledkeznünk, hanem amivel kapcsolatban nagyon aktív felépésre van szükség már bomban a 23 nál Köszönöm szépen. Ricsini úrnak az FDD részéről adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságtól azt szeretném megkérdezni, hogy mit terveznek eh, megtenni annak érdekében, hogy Bondban valódi előrelépés történjen a párizsi megállapodással kapcsolatban. Kérdés az is, hogy hogyan lehetne kiszámítható, mérhető célokat kitörni, hogy mondjuk 100 millió dollárt akarunk kiadni 2020-ig, vagy ilyen számokat hallani, de igazából teljesen másról van eh, szó a tagállamok mit tesznek annak érdekében, hogy valóban igazi előrelépés történjen. Itt nem a bizottsági a főszerep. Az usa persze meg kell említenünk, de most miután az Amerikai Egyesült Államok jelezte, hogy kilép a párizsi megállapodásból. Azért nem szabad, hogy most itt bűnbakként az USA-ra mutogatva ezt egyfajta ürügyként használjuk fel mások mulasztásaira. Az Európai Unió sok tagállama azt mondja, hogy igenis küzdenek, a, küzdeni fognak a klímaváltozással szemben, de azért továbbra is még mindig túlzott mértékben használunk fel foszilis tüzelőanyagokat, és, és károkat okozunk a jövő nemzedékeinek. Itt most már a szavak után tettekre, tényekre van szükség. Sok tagállam tulajdonképpen most Trump mögé búj, ürügyként használja fel a helyet, hogy mindenki saját magának tenné fel a kérdést, hogy hát és én mit tehetek. A foszilis tüzelőanyagok felhasználását teljesen meg kell szüntetni. De vannak olyan kormányok, amelyek tulajdonképpen ugyanezt mondják, de teljesen mást tesznek. Olaszország például 80 millió eurót investált a zöld alapba, ugyanakkor azonban 14 milliárdot fordít még mindig fosszilis tüzelőanyag projektek finanszírozására. Hát nézzük meg, hogy eh, saját magunk eh, milyen eh, csontvázakat rejtegetünk a pincében, mielőtt másokra mutogatunk. Köszönöm. Mirej Dornano. Köszönöm, elnök úr. Valóban, a klímaváltozás az egyik legfontosabb eh, kihívás az emberiség számára. Sajnálatos, hogy az Európai Unió eh, meg eh, a párizsi megállapodáshoz csak akkor csatlakozott, amikor. Viszont a nemzetközi összefogásra is szükség van, ezért is rendkívül fontos, hogy további finanszírozási forrásokhoz férjünk hozzá főleg, hogy az, az USA kilépett a megállapodásból, viszont a klímaváltozási keretegyezménynek és a légi, valamint a tengeri vállalásait még a nemzetközi szervezeteknél tartja. Látjuk, hogy az államoknak milyen illetékességeik vannak e téren. A parlament az OEC-ivel kapcsolatban igenis kiábrándulásának ad hangot, például a tengeri világszervezet irányába. Ugyanakkor a prioritást még mindig az EU a klímadiplomáciában látja. Nem tudjuk, hogy a tagállamok mennyire lesznek képesek fellépni az illetékes szervezetekben. Legrosszabb esetben esetleg ö, ö, különböző befolyásolásra is sor kerülhet. A fejlődő országokban nem szabad úgy eljárnunk, hogy az eredményeket nem értékeljük. Országom, Franciaország nettó hozzájáruló több milliárd euróval a klímacselekvésbe. Az ilyen beruházásokat, befektetéseket csak kockán, csak ö, ö, szigorú és ö, feltétlenül hiteles ellenőrzés mellett szabad megvalósítani. Elnök úr, köszönöm. Most pedig azon képviselőknek adom meg a szót, akik a listára feliratkodtak. Balcó úr, tessék. Elnök úr, köszönöm a szót. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy egyetértek azzal, hogy az Európai Unió és tagországai teljesítsék a Párizsi klíma találkozón tett vállalásait. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy az Egyesült Államok kihátszállását bagatelizálni próbáljuk. A világ második legnagyobb szennyezője kiment a kötelezettségvállalás alól, tehát kétségessé vált a Párizsi klíma találkozó céljának, a két fokos hőmérséklet növekedésnek a teljesülése. Ezzel szembe kell néznünk. A Párizsi klímatalálkozó előtt a vita itt úgy zajlott, hogy a többség úgy tekintett erre a klímatalálkozóra, mint egy nagyszerű lehetőség, hogy az Európai Unió bizonyítsa az ambícióját, bizonyítsa, hogy élen jár. Ugyanakkor voltunk néhányan, akik azt mondtuk, hogy a siker csak akkor lesz elérhető, ha a legnagyobb szennyezők jogi érvényű kötelezettséget vállalnak. És elhangzott a találkozó után, ez most történelmi jelentőségű, mert jogi kötelezettségvállások születtek. Én februárban, 2016-ban kérdést intéztem Kanyete biztoshoz. Ez volt a kérdés címe. Hogyan lehet számon kérni Obama elnök COP21 konferencián tett vállalásait, az Egyesült Államok vezetésén a jövőben. Mert nem azok közé tartoztam, akik lefutottnak tekintették ezt az Egyesült Államokbeli elnökválasztást. Kanyete úr megnyugtatott. Azt mondta, a párizsi megállapodás hatályba lépését követően nemzetközi szinten kötelező erejűvé válik. Az Egyesült Államok számára is kötelező lesz a párizsi megállapodás teljes betartása. Nos, úgy tűnik, hogy nem volt igaz az állítás, hogy Párizsban kötelező jogi érvényű megállapodások születtek. Ugyanakkor hadd térjek ki a szövegben egy két, két pontra, mert úgy érzem, hogy ez a indítvány kicsit a szavatossága lejárt. Hát 27-ig van mód módosítókat beadni, bízom benne, hogy az előterjesztők ezt megteszik. Az Egyesült Államok megnevezés nem is szerepel, ugyanakkor a negyedik pontban üdvözli a megállapodás teljes körű és gyors végrehajtása melletti globális elkötelezettséget, és elégedettségének ett hangot, hogy valamennyi részes fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a politikai körülmények változásától függetlenül kitart a párizsi vállalások mellett. Mindezek nem történtek meg. Tehát én azt kérem, hogy az előterjesztők 27-ig van mód az egyébként sok szempontból alapos és fontos anyagot próbálják meg aktualizálni, amelyik ennek a legnagyobb kihívásnak megfelel, és szembenéz azzal, hogy az Egyesült Államok távozása után vajon tudjuk-e teljesíteni a kitűzött célokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalást. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, Áberán asszonynak. Tessék! Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek szép délutánt kívánok. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és valóban a Trump kormányzás is bejelentette, mely szerint ki kíván hátrálni, lépni a megállapodásból. Persze a szándék bejelentés megtörtént, de egyenlőre az USA részes fele marad még a Párizsi Egyezménynek. Az állásfoglalás tervezett, amelyet a parlament fogalmazott meg, átfogó kiegyensúlyozott, kulcsfontosságú COP23-as klímakonferencia célokat fogalmaz meg, rendkívül fontos, hogy a végrehajtásra koncentráljunk. Azt látjuk már most a nemzetközi reakciókból a Trump bejelentés óta, hogy annak pontosan az ellenkezője történt, mint amire számíthattunk volna, a bejelentés után szinte fellelkesültek a többi részes felek, és a nemzetközi erőfeszítésben mindenki részt vesz, számos vállalkozás, város, polgármester és szövetségi állam és az USA-ban újra megismételte kötelezettségvállalását, hogy a USINDC-t teljesíti. A múlt heti plenáris kiváló alkalom volt arra, hogy lássuk, hogy a párizsi megállapodás mögött ott áll a parlament, a 40 százalékos cél a végrehajtás mentén legfontosabb prioritást kell, hogy képezze mindez, mert igen, a 2018-as támogató párbeszéd nagyszerű lehetőséget biztosít majd a végrehajtás mechanizmusainak és szakpolitikáinak körüljárására. Ami a COP23 teljesítését illeti, itt mit tehetünk leginkább? Azt, hogy előre lépünk a munkaprogramban, a Párizsban lefektetett munkaprogram mentén. Képesnek kell lennünk az elvárások stabilizálására is, mert a teljes megállapodás még nem született meg, még fontosabb az is, hogy egyensúlyt teremtsünk az enyhítő aspektusok és a pénzügyi szolidaritás és más végrehajtási technológia transfer, kapacitásépítés és egyéb vállalások között. Így egy, már adhat egyetemes a vállalás ami a kitárgyalt célokat, teljesítményeket illeti. Itt a Global Climate Action agendára kell gondolnunk, még fontosabb, hiszen valóban minden részes félnek együtt kell közösen teljesítenie a teljesítésben. Üdvözlöm annak ö, tudomásul vételét, amely ugye az állásfoglalásban is szerepelnie kellene. Ezt üdvözlöm, mert valóban a következtetésben nagyon sajnálja az EU, mély, mélyen sajnálja a Trump adminisztráció döntését, és úgy döntöttünk, hogy saját vállalásainkat teljesítjük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az együttműködést a nemzeti partnerekkel fokozzuk a klímadiplomáciában. Ami pedig a bizottsági fellépéseket illeti, pontosan ez a célunk a bizottságom, a kanadai miniszterrel, és a kínai szakminiszterrel is egyetértett abban, hogy egy három miniszter által ottavai Montreali kanadai rendezvényt az ENSZ közgyűlésével annak érdekében, hogy a politikai kötelezettségvállalást a klíma célok elérésére megerősítsük. A G20-ak, az AKC, az Afrikai Unió és más progresszív partnerek és egy rendkívül erőteljes koalícióra szeretnénk lépni, és örülünk azon jeleknek, amelyeket kaptunk arra, hogy tovább folytassuk az utat. A Trump kormány nem jelent egyet minden USA partnerünkkel. Brown, kaliforniai kormányzó a klímaváltozási csúcsot 2018-ban például Kaliforniában kívánja megtartani. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást a bizottság részéről. Lehetőségünk lesz tehát még majd a COP23 során és Bonnban találkoznunk. Tájékoztatásról szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtása 20, június 27-én 11 óráig van rá lehetőség. Módosítók augusztus 30-án kerülnek megtárgyalásra. Az NB-ben a szavazás szeptember 7-én, a plenárison pedig október 1-én, vagy az október első plenárisán kerül sor. Napirendi pontunk a következő a bizottsággal eszmecsere, eszmecsere a bizottsággal az EU kibocsátás kereskedelmi rendszer, EU ETS összekapcsolása Svájccal. A bizottság képviselőjének adom meg a szót a témában, aki Grácz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy a lehetőséget megkaphattuk a kérdéssel kapcsolatos eszmecserére, most pedig angolul folytatom, ha megengedik. Lehet, köszönöm. Linking. Az ETS összekapcsolásával kapcsolatban most nagyon jó az időpont arra, hogy egyfajta leltározást végezzünk el megvizsgáljuk, hogy az EU és Svájc közötti kapcsolatok során mi hogyan is állunk. Először idézzük fel, hogy honnan indultak ezek a tárgyalások. Ahogyan tudják, Önök is nyilvánvalóan tudják, hogy az LTS igenis költséghatékonynak bizonyult az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése terén az Európai Unióban. És most a következő felülvizsgálat előtt állunk, felkészülünk 2030-ra. A tapasztalatok alapján lépünk tovább az ETS-szel, amely jelenleg a világ legnagyobb ilyen rendszere. Az EU álláspontja már régóta az volt, hogy támogatni kell jól működő nemzetközi szénpiac működését, fejlődését, és harmadik országbeli felekkel is együtt kell működni az emisszió kereskedelem területén, a globális szénpiacon, és biztosítani kell az egyenlő versenyfeltételeket. Ezek hosszú távú politikai célok az Európai Unióban, és ezekkel a célokkal a nemzetközi közösség egyetért, ez hatékony eszköz ez, hogy elérjük a Párizsi megállapodásban foglalt célokat, amikről ugye az előbb beszéltünk. Mindezt szem előtt tartva, mi is az alapja annak, hogy az ETS irányelben egy konkrét cikket, a 25. cikket felhasználva az EU emissziókereskedelmi rendszerét hozzákapcsoljuk e, Svájchoz, feltéve, hogy ott is vannak hasonló e, rendszerek, vagy ott is működik egy hasonló rendszer. Az EU ETS Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinen is működik. Svájc e, az egyetlen EFTA ország, amelyre nem vonatkozik az EU ETS rendszere. A Svájc a saját ETS rendszerét fejleszti ki 2008 óta, és hogyha összehasonlítják ezt az EU piacához, hát természetesen Svájc sokkal kisebb piac, a saját energia mixük alapja alapvetően a vízenergia és az atomenergia. Jelenleg 5 millió tonna az érték összehasonlítva a 2000 millióval, két milliárddal, ami 2030-ra az EU ETS-ben jelenti a kereskedelem tárgyát. Egy, az egy svájci rendszer egy kötelező egy plafont meghatározó rendszer, ami kötelezően kell, hogy csökkenjen. Kötelezettségek vannak a monitorozás, a beszámoló, készítés, stb. területén. A légi közlekedésre szeretnék még kitérni, mert ez is fontos szerepet fog majd kapni. Svájc minden szempontból egy nyilvánvaló jelölt arra, hogy megkezdjük vele a tárgyalásokat. Itt egy európai ország, olyan európai országról beszélünk, amelyhez nagyon szoros gazdasági kapcsolatok fűznek minket, és ebből a szempontból is minden adott, hogy összekapcsoljuk a rendszereinket. A bizottság javaslatának, tehát ez áll a hátterében. 2010-ben már megszületett erről a határozat, és ez a tanácsi határozat felhatalmazza a bizottságot arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat Svájccal. Ez meg is történt már évekkel ezelőtt. A tárgyalások az egész csomagra kiterjednek. Ahogyan jeleztem korábban, a lefedettségben a legnagyobb különbség a légi közlekedés. a légi közlekedés Svájcban az üvegházhatású gáz kibocsátás szempontjából az egyik legnagyobb szektor, ezért előfeltételnek szabták az EU ETS-hez való csatlakozás szempontjából, hogy ez is bekerüljön a hatály alá. Ezt végül is elfogadták, a Svájc, tehát a, a, miután az összekapcsolási megállapodás hatályba lép, a légiközlekedésre is ki fog terjedni az eltérés. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy eredmény volt. Az EU eltéshez hasonlóan jelenleg is az e, a svájci eltés felülvizsgálata is folyik, a 2020-as horizont 2020 percig tartó időtávban, és továbbra is vizsgáljuk, hogy valóban teljesen kompatibilis-e a svájci rendszerrel. A felülvizsgálat lehetővé teszi, hogy ha Svájcban befejeződik a felülvizsgálat, illetve nálunk is, akkor még visszatérünk bizonyos pontokra. Általánosságban, ahogyan magából a megállapodásból kitűnik, a tárgyalások alapját nagyon alapos összehasonlítás jelentette, tehát a két ETS e alapvető elveit összehasonlítottuk, hogy mind a két fél meg lesen győződve arról, hogy összehasonlíthatók és elég robosztusak ezek a rendszerek. Látják a mellékletben, hogy alapvetően nagyon hasonló a két rendszer, plusz, ahogy említettem, a rendszeres felülvizsgálatok gondolata is nagyon fontos az összekapcsolásra kapcsolatos tárgyalások 2015 végén lezárultak, a COP21-el egy, egy időben, és 2016. január 1 óta beléptünk a következő szakaszba. A tárgyalásokat nem lehetett tovább hivatalosan folytatni, mert a szélesebb csomag egyik része befolyásolta a Svájca folytatott tárgyalásokat a, a cop egy kapcsán. Tekintettel a beli fejleményekre Svájcban a bizottság egy új politikai értékelést készített, és végül úgy döntött, hogy a, a csomag többi részétől külön választja az összekapcsolási megállapodást. Jelenleg tulajdonképpen ez történik, ezen dolgozik a bizottság, azaz a már aláírásra kész határozat tervezetet készítünk, valamint következtetéseket. A, a határozat véglegesítése után a megállapodás akkor fog hatályba lépni, hogyha ezt a tanács jóvá hagyta, és a parlament hagyását is megkapta. Mielőtt azonban eddig eljutunk, még hagyd mondjam el, hogy szükség lesz elég sok technikai munkára is, mind a két félnek készen kell állni az összekapcsolásra, azaz Ahogyan korábban is jeleztem, teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy a svájci ETS magába fogja foglalni a légiközlekedést is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez az első ilyen összekapcsolási megállapodás az EU ETS rendszerét, hogy egy más ország hasonló rendszerével kapcsoljuk össze, ezért egy fontos precedens, ugyanakkor egy egyedülálló dolog, hiszen a svájci ETS rendszer önmagában is nagyon egyedülálló rendszer. Ez egy fontos jelzés a világ többi része felé, egy jelzés arra, hogy politikai kötelezettségvállalást tett az EU a korábbi vitákra gondolva nagyon fontos eh, ez a lépés most, amikor ilyen eh, keresztúthoz érkeztünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci beaucoup, Madame Graf. Köszönöm szépen, Graf asszony. Laurence Graf asszonynak most pedig Deli asszonynak adom meg a szót. Chair and thanks. Köszönöm szépen. És asszonynak is köszönöm a bizottság részéről, hogy tájékoztatott bennünket. Hogy kezdjem azzal, hogy az utolsó kijelentését hez kapcsolódom, hiszen a Svájca való kapcsolat egy szignifikáns lépés, hiszen ez az első amelyben az EU joghatóságon kívüli országgal lép kapcsolatba az ETS rendszer. De ez a jövőben tulajdonképpen lehetőséget teremt arra, hogy más országokkal is kapcsolatba lépjünk, nem csak az EU-n kívül, hanem remélhetőleg Európán kívülről származó országok is. Nagyon sok előny származik ebből, véleményem szerint mert úgy gondolom, hogy az EU ETS rendszerének a Svájcival való összekapcsolódását egyfajta esélynek látom az árstabilitásra, ami mindenképpen a biztonságot is növelni fogja a beruházók számára. Hiszen most támogatást fog kapni a rendszer egy nagyobb piac részéről. Szóltunk már róla, hogy ez egy első lépésnek tekinthető, de a nemzetközi együttműködés felé tett fontos első lépés is, és elköteleződést, elköteleződést jelent a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak a teljesítése szempontjából is. Azt gondolom, hogy a bizottság esetleg mondhatna még egy pár szót arra vonatkozóan, hogy jobban megértsük, hogy ezek a lépések pontosan mit takarnak utalnék ebben a kontextusban Linking can have significant distribution implication. Két korlátozásra utalnék. Az alacsonyabb ár esetleg megnövelheti a kvóták volumenét, a másik oldalról viszont ott van a volatilitás kérdése és nem tudom, hogy vannak-e ellen intézkedések annak érdekében, hogy ezeknek az elemeknek az összekapcsolódása ne erodálja az árazásunkat. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogy zökenőmentesen működjön ez a rendszer, ezzel kapcsolatban szeretnénk még hallani egy pár dolgot. Köszönjük szépen! Most visszaadjuk a szót Loráncev asszonynak. Thanks. Uh, well, thanks first. Köszönöm szépen a támogató szavakat. Üdvözlöm az egyetértést uh, a tekintetben, hogy az elvet helyesnek tartják, hogy kapcsoló, összekapcsolik a két ETS rendszer is, hogy ez előrelépést hozhat. De emlékeztetnék arra is, mert azt gondolom, hogy az a számos téma, amelyet önök mind lehetséges kockázatokat említettek, ezek valósak, főleg amikor az összekapcsolásról beszélünk. Ebben a konkrét esetben azt gondoljuk, hogy a kockázatok szinte minimálisak, egyszerűen azért, mert a piac a svájci piac egészen konkrétan hát nagyságát tekintve nem túl nagy, kicsi. Ezt látva, ezt a kockázatot nem értékeljük lehetségesnek, és persze vannak olyan mechanizmusok a rendszerben, amelyek lehetővé teszik a fellépést a részünkről, hogyha olyan trendeket látnánk, amelyek nem tetszenének, bár ahogy mondom, ennek a esélye igen kicsi de ott van a lehetőség, hogy felfüggesszük, vagy hatályon kívül helyezzük ezt az összekapcsolási megállapodást. Ami az ást volatilitást illeti, e tekintetben egyáltalán nem látunk, ezen a konkrét piacon semmilyen kockázatot. Köszönöm. Oké, okay, thank you. Elnök, köszönöm. Valaki más kére még szót? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor mehetünk tovább a következő napi rendi pontunkkal. amely eszmecsere a bizottsággal az elhasználódott járművekről szóló irányelv végrehajtásáról szóló eszmecsere lesz. 2008 és 11, valamint 2011 és 14 közötti időszakokat vizsgáltunk. Langedoff úrnak adok szót először a bizottságtól, aki bevezet bennünket a témába, parancsoljon. Thank you uh, very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a végrehajtási jelentését az elhasználódott gépjárművekre vonatkozó irányelvről előadhatom. Itt az irányelv írja elő a 2008 14-es időszakban, a 6 éves időszakban az irányelv átültetése megtörtént, erről jelentés születik, és arról is, hogy milyen a végrehajtása az irányelvnek. Különböző forrásokat használtunk föl a jelentés összeállításához, a tagállamokból beérkezett visszacsatolásokra, standard kérdőívek visszacsatolásaira appelláltunk, más forrásokra is, a fitness csekre például appelláltunk, a 2014-es fitness check jelentés az, amely a hatékonyságot többletértékét vizsgálja meg magának ezen irányelvnek és más irányelveknek is. Erre jelentésben is utalunk. Néhány rendelkezésre utalnék. Alapvető fontosságú az, hogy megakadályozzuk, hogy veszélyes utakon járjanak el az ilyen gépjárművek esetében, az újrahasznosítást, visszanyerést, újrahasznosítást célozzuk meg. Amikor a gépjárművek hulladékká válnak, akkor hogyan gyűjtik be a hulladékat, hogyan kezelik azokat az életciklusok végére ért elhasználódott járműveket engedélyezett méh vállalkozásokban. És esetleg újra hasznosítások, újra használatok is ambiciózus módon megvalósulhasson. 95% a célszám, mely szerint azokat visszanyerik, 85%-okat pedig újra hasznosítják, vagy visszanyerik. És újra használatra pedig 95%-ban lehet számítani. Az eredeti ö, bírósági ö, eljárások, szabálysértési eljárások miatt a luxemburgi bírósághoz kellett fordulnunk, de ezek az esetek már most megoldást találtak az egyes tagállamokban, amelyek annó nem ültették át nemzeti jogszabályokba az irányelvet. A nemzeti végrehajtás az irányelv végrehajtására úgy áll, hogy elég jó a végrehajtása jelentés szerint, a bevált gyakorlatokat, jó gyakorlatokat mutatja be, igen, sűrű, 13 ezer engedélyezett ilyen létesítmény, még típusú létesítmény létezik és biztosítani kell az erőteljes újrahasznosítást, visszanyerési és újra ö, használati rátát. A jelentés végén beszámolunk még néhány kihívásról, amelynek meg kell felelnünk. Ezek közül a legnagyobb az, amit mi jelentős számú nem ismert elhasználódott autóról beszélünk, amelyeknek a forgalomból való kivonása megtörtént már, de nem legális kezelői, öm, öm, újrahasznosítási e, in, öm, létesítményekben találhatóak, vagy illegálisan kereskednek azokkal. Exportálják azokat például az EU-n kívül illegális, jogszerűtlen módon. Ezek még komoly aggályok a jelentés és beszámol erről, mind nemzeti, mind európai közösségi szinten fel kell lépnünk ennek orvoslására egy olyan tanulmányt is összeállítottunk, amely majd rendelkezésre áll augusztusban, és ezen tanulmány alapján reméljük beazonosíthatjuk majd azon intézkedéseket is, amelyek már tagállami szinten megvalósultak, vagy majd megvalósulhatnak az ilyen hiányos, ismeretlen, helyszínen található életciklusok végére érő járművekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a kollégákhoz fordulok. Dáli asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak is, amit elmondott. Különösen, amikor erről a kérdésről beszélve figyelembe vesszük, hogy mekkora a globális kereslet az ilyen elhasználódott járművek eh, iránt. Látjuk, hogy ez nem csak a gazdaság, hanem a környezetvédelem szempontjából is egy nagyon fontos kérdéskör. Azért is nagyon fontos eh, mindez, mert innovatív eh, módszerekkel kell megpróbálnunk a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását, és a pozitív elemeket pedig meg kell őriznünk. A bizottság eh, felé, a bizottságnak mondom, hogy mindenek előtt a kihívásokra kell eh, koncentrálnunk. Itt eh, ugye évi 3,5 millió gépjárműről nem tudjuk, hogy hol található. Ezek tartalmaznak veszélyes komponenseket, és de hát illegális, sajnálom sokszor exportálják ezeket a használatot járműveket. A bizottságnak eddig nem sikerült nyomon követni, vagy megtalálni ezeket az eltűnt autókat, és ez nagy kihívást jelent az irányelv szempontjából, mert ezek az eltűnt autók nagy veszélyt jelentenek az elismert reciklálóüzemek számára. Tehát felhívom a bizottságot arra, hogy foglalkozzon ezekkel az ellentmondásokkal, talán hozzon létre egy európai munkacsoportot, amelyek koordinálhatnák a tagállamok erőfeszítéseit, vagy kérdezem, hogy milyen más megoldást terveznek. Vannak példák arra, hogy hogyan lehet bátorítani a gépjármű tulajdonosokat a további reciklálása vagy újra használatra, visszanyerésre. Az irányelv kapcsán fel kell készülnünk a jövőbeni változásokra, különösen az elektromos mobilitásra, az elektromos autók terjedésére, és még mindig nem világos, hogy végül is egy ilyen elektromos autó életciklusának a végén kinek a felelőssége lesz az akkumulátor ártalmatlanítása. Köszönöm szépen. Ugye az elnök Tűricsi úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, mondja pedig Csini úr. A bizottság ugye értékeli, egy pozitívan értékelést adott az elhasználódott járművek irányelvnek, de mégis elhangzott, hogy 3,5-4 millió gépjármű hollétéről nem tudunk semmit. A kolléganő is említette ezt a nyomunkövetést, ennek a problematikáját környezetre gyakorolt hatásokat meg kell vizsgálni, hiszen itt arról van szó, hogy illegális módon tüntetnek el ilyen autókat, és mintegy 4 millió autóról beszélünk, amelyek nagyon nagy veszélyt jelenthetnek a környezet számára. Tehát kérdezem, hogy mit gondol a bizottság, milyen intézkedéseket lehetne megtenni. Ezt még kiegészíteném azzal is, hogy nagyon sok új autó, gépjármű is van, amelyet több okból, kereskedelmi megfontolásokból nem használnak, illetve amelyek nem is kerülnek piaci értékesítésre. És ezek, bár új gépjárművek, szintén egyszerűen eltűnnek. Ezen is el kell gondolkozni, meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségeket tudunk feltárni az ilyen még működőképes új gépjárművek kapcsán. Köszönöm szépen! Akkor Langedófnak úrnak adom vissza a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon korrekt volt ez az előzőekben elhangzott felvetés a jelentés kapcsán, hogy sok az eltűnt gépjármű, amelynek a hollétéről nem tudunk semmit. Az elmúlt években a tagállami hatóságokkal folytatott egyeztetések során ez mindig egy nagyon fontos kérdés volt. A jelentés 8. és 9. oldalán találnak erre néhány példát, és még több információt is találhatnak arról, hogy maguk a tagállamok milyen intézkedéseket tettek. De az egyik probléma itt az illegális bontó üzemek, több tagállam is nagyon szigorú intézkedéseket tett az ilyen illegális bontókkal kapcsolatban. Ezt elolvashatják a 8. a 9. oldalon. Az Egyesült Királyságban például egy nemzeti kampányt indítottak, az ilyen illegális bontokkal kapcsolatban, itt végül is a cél az, hogy az ilyen illegális tevékenységet megszüntessük. Ez is egy nagyon fontos dimenziója a kérdéskörnek. Egy másik fontos kérdés a hulladék illegális exportja. Itt ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy különbséget kell tennünk egy még nem hulladékgépjármű, illetve a már teljesen elhasználódott hulladéknak tekinthető gépjármunk között. Nehéz a különbségtétel sokszor, ezért iránymutatásokat adunk ki, hogy segítsük ebben a hatóságok munkáját. Három évvel ezelőtt módosítottuk a jogszabályt, szigorítottuk a tagállami ellenőrzéseket, elfogadtunk egy korrelációs táblázatot a vámkódex kapcsán. A vám tisztviselők munkájuk során nagyon figyelnek a gépjárművek illegális exportjára. Van tehát több kezdeményezés is, Ugyanakkor azonban, és ezt is említettem röviden, készítettünk egy tanulmányt, reméljük, hogy nyár végére ezzel is készül, amelyben meg fogjuk vizsgálni az összes tagállami jó gyakorlatot. Ezek közül néhány ilyenről említést tesz a jelentés is. Megvizsgáljuk, milyen további intézkedéseket lehetne tenni európai vagy tagállami szinten, hogy ezt a valóban súlyos problémát kezelni tudjuk, tehát az eltűnt gépjárművek problémáját. Talán valamikor majd visszatérhetünk arra, hogy megvitatjuk ennek az említett tanulmánynak az eredményeit. Reméljük, hogy ez a tanulmány további eszközöket ad a kezünkbe, hogy nemzeti vagy európai szinten tegyünk valamit a probléma megoldása érdekében. Felvetődött még egy kérdés, hogy vajon az irányelvet majd valamikor nem kellene felülvizsgálni, például annak tükrében, hogy hogyan fejlődnek a, fejlődik az elektromos mobilitás, ennek kapcsán ott van az akkumulátorok kérdése, Folynak a viták a bizottság által beterjesztett javaslatokról. A parlament azt kérte tőlünk, hogy vizsgáljak felül az elhasználódott gépjármű irányelvet is. Tehát ez a kérdés, ezen a kérdésen kérdőn is dolgozunk. Itt egy 2000-es irányelvről van szó, tehát jogos az, hogy valamikor um, elővegyük és felülvizsgáljuk uh, ezt a, az irányelvet. Um, a bizottság még nem döntött el, hogy mikor jön el az a pillanat, de sok mindent uh, meg lehet uh, majd vizsgálni, ezen felülvizsgálat keretében azokat a kérdéseket is, amelyeket önök említettek. Vizsgáljuk az akkumulátor irányelvet is, majd a következő két évben már folynak az előkészületei ennek a felülvizsgálatnak, és akkor ebben a kontextusban majd megvizsgáljuk az akuk kérdését is. Rátérve az új gépjárművek kérdésére. Hát nem vagyok teljesen biztos abban, hogy pontosan mi, mi, mi is volt ez a kérdés, nem értettem meg egész pontosan. De azt hiszem volt egy e-mail váltás az ön asszisztensével ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az új járművek is hát elvileg válhatnak hulladékká, például a tesztautók esetében fennáll ez a lehetőség, de én mondom, igazából nem értettem, hogy mire gondolt articoli che non, non vengono utilizzati, eh, non vengono... Olyan járművekről van szó, melyek nem jutnak ki a piacra. Gazdasági megfontolásból, talán mert túl magas az áruk, vagy mert magasan kell tartani az árukat. És ez egy nem elhanyagolható számú tömeget jelent, úgyhogy ami az információkat illeti, hát talán egy kicsivel több konkrétumot még utólag is rendelkezésünkre bocsáthat. Valószínűleg itt a visszakövethetőség nem is nagyon működhet, nem tudjuk, hogy hol landolnak ezek a járművek, lehet, hogy más használt járművekbe részben beépítésre kerülnek, vagy valóban hulladéként kezelik, nem tudjuk. Hát ez egy példa arra is, hogy nagyon sokszor nem tudjuk valóban, hogy hol vannak ezek a járművek, és ahogyan fogalmazott, értem, hogy ezek lehet, hogy olyan járművek, amelyek újak, de eltűnnek valamilyen oknál fogva, nincsenek a radarképernyőn, és éppen ezért abba a kategóriába esnek, amelyek közé soroljuk a hát visszakövethetetlen járműveket is. Miközben ugye itt a három és fél, négy és fél, négy és feles milliós nagyságrendbe tartozó autók számát gyarapítják ezek a kocsik. Én csak nagyon rövid e mailváltást láttam egyébként a kollégám, és talán az ön asszisztensek között a témában. De hogyha kicsivel több lenne háttérinformáció, akkor nagyon szívesen kivizsgáljuk ezt a kérdést is. Elnök, köszönjük szépen a hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Sőt, a mai ülésünket is. Következő ülés pedig holnap reggel lesz 9 órakor, a szavazással fogjuk kezdeni. Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek!